egy parlamenti kollégánk, akik részt vesznek eh, annak a, munká, a munkacsoportnak a munkájában, amely a saját erőforrásokról gondolkodik, saját forrásokról. Kálszín úr például. Eh, majd eh, meg fognak jelenni itt a Költségvetési Bizottságban, hogy eszmecserét folytassunk arról, hogy hol tart ez a gondolkodás a saját forrásokról, Önök emlékeznek talán még élénken is akár arra, hogy a parlament számára kínos volt, hogy nem volt ö, rendelkezése a, a 22 adónemről, és ez egy kicsit korlátozta a munkánkat, mert ugye tudjuk, hogy a tagállamoknak a jó akarata milyen, és hogy mennyire tudnak konszenzusra jutni ezekben a kérdésekben. Jó lenne, hogyha ezt a hesitációt valami kimozdítaná a helyéről. Monti úr és parlamenti kollégánk tehát vagy január 19-én vagy február 5-én fog ellátogatni hozzánk. Most pedig, mert önök is tudják, hogy a hármoldalú egyeztetés úgy néz ki, hogy most mégiscsak lezárul a 2015-ös költségvetésről. El kell, hogy mondjam, hogy a 2015-ös költségvetéssel és a 2010-es pótköltségvetéssel kapcsolatos módosítókat holnap 12-ig lehet benyújtani a jelentéssel kapcsolatban, és ezek ugye ezek az összegek, a kötelezettségvállalások és kifizetések összegei tekintetében pedig 18 óráig, de ugyancsak holnapig kell benyújtani őket, és még meg kell, hogy erősítessem a hivatalos szervel, a plenáris szervező szervével ezeket, de ha vannak módosítóik, akkor ezeket nagyon gyorsan kell be, megküldeni, és hogy ne öntsenek el minket a, a módosítók az utolsó pillanatban. Az is jó lenne, mert egyébként nehéz lesz a módosítókról való szavazást megszervezni. Ma délelőtt előadót bíztak meg a koordinátorok az európai szemeszterrel kapcsolatban. Ez az önök elnöke, aki ezt el is vállalja, ez nagy, nagy megtiszteltetés számomra, és köszönöm, hogy erre a témára jelöltek és elfogadtak. Nem, én nem számoltam vele tényleg. Ami a 2016-os költségvetési eljárást illeti, kijelöltük az úgynevezett más szekciók felelősének Gerard Depré urat. A Költségvetési Bizottság véleményt fog írni a zöld növekedés lehetőségei témában a kis és középméretű vállalkozások vonatkozásában címmel. Pontosan tudom, hogy ennek milyen energetikai vonzatai vannak. Az előadó majd később jelöljük ki, de eh, gondolkodjanak ezen, és eh, jelöljenek embereket, hogyha van erre jó jelöltjük. Vagy magukat, ha érdekli önöket a téma. Az Európai Parlamentnek részt kell vennie az Európai Parlamenti Hét rendezvényein, amely a 13-as cikkében ö, szerepel a fiskális, kom, a Fiscal Compact 13-as pontjában, és nekünk is jó lenne megszólalni a téma kapcsán, már csak azért is, mert a nemzeti parlamentek is ö, jelen lesznek, az eurozóna parlamentjei, és jó lenne egy fontos üzenetet nekik is elmondani a kifizetetlen számlák ügyében, hogy érzékenyebbé tegyük a nemzeti parlamenteket erre a problémára. Mert az Európai Unió eladósodása egyben a tagállamok eladósodását is jelenti. Elfogadtuk a Költségvetési Ellenőrző Bizottsági kolléga javaslatát a saját forrásokra, és a szakértők is megírták a tanulmányukat az ellenőrzésről. Lesz egy nyilvános szakmai meghallgatás a, de, de, de a, a Védelmi Albizottságban, és szerintem ez nekünk is érdekes lehet, hogy ott is elmondjuk, hogy egyes külügyi szolgálatok ügyében tartott véleményünket, például a közös képviseletek lehetségéről, lehetőségéről, tehát szükséges-e az, hogy minden külföldi harmadik országban 28 nagykövet, és még az Európai Unió Bizottság nagykövete is ott üljön, nem lehetne-e megtakarítást elérni azzal, hogyha közös pénzekből e, néhol egyes helyeken közös képviselet jönne létre. Erről szakértők vitáznak, de önök is elmondhatják a véleményüket, nyújtsák be ezeket nekem. Ezek voltak az elnök közleményei. itt az ülés elején, ennek el kellett hangoznia. Most pedig elkezdjük az érdemi vitát az egyeztetés sikertelenségéről, és egy új megállapodás céljairól egy új háromoldalú egyeztetés során, amely egyébként hétfőn este úgy néz ki, hogy megtörtént. Nem érdemes ezt tovább húzni, mert a mi bizottságunk ebben egységes. Köszönöm Önöknek az egységes fellépés és az előadónak is, aki végig jelen volt és részt vett ezekben a csatákban, a közös állásfoglalások megírásában, az érvelésünket ott képviselte. Nem volt könnyű élete, enyhén szólva is frusztrált heteket tudhat maga mögött előadónk. Úgyhogy ha már valaki azt választotta, hogy itt ül a Költségvetési Bizottságban, akkor ezzel számolni kell azonban. Ez egy nagyon fontos munka, és egy olyan úton indultunk el most, amelyben lesznek még eztán is frusztrációk, rezignációk, és lemondások és visszalépések, de olyan politikusok vagyunk itt mi együtt, akik reményeim szerint valamennyien az igazságot kutatjuk, és a realitással pedig számolunk, ez a dolgunk. Az eredmény tehát elsőre kiábrándító volt, de sikerült második körben javítanunk a kifizetések szintjét 4 milliárd 800 millió magasságában, 2014-2015-ben pedig összesen 7 milliárd értékben. Nyilván, hogy 2015-re is átsúsznak összegek. Tehát ezt a 7 milliárdot reméljük, és ebből 4 milliárd vonatkozik erre az évre, ami pedig a kötelezettségvállalásokat illeti, majd előadónk fogja ezt részleteiben elmondani, aki kiváló munkát végzett, és, és ugyan pont ezért annyira csalódott, mert mélyen ismeri a témát, de a következő hónapokban sem fogjuk feladni a harcot. Ezen túl most akkor megvan ez a 4 milliárd 800 millió, de ezzel még nincsenek kifizetve a számlák, még csak a stabilizálásukat az adósságoknak sem sikerült elérni, csak a, a halmazódásuk enyhül. És ezt a többi intézménnyel együtt újra kéne majd tárgyalni, és a kifizetetlen számlák ugye 10 milliárdos összeget tesznek ki. A bizottság napokon belül egyébként pontos számot fog velünk közölni a kifizetetlen számlákról, és valószínűleg több 10 milliárdról lesz szó a sok év alatt összegyűlt számlákból, amiről újra meg újra kell beszélnünk, és hallatatnunk kell majd a hangunkat, mind a bizottságnál, mind a tanácsnál főleg, mert azok a közös ö, ö, egyeztetéseink, például a külügyi költségekről, amelyek már megtöltöttek, rámutattak arra, hogy 2000 14-ben például nagyon sokat kellett költeni Ukrajnára, és vannak is ennek eredményei, hatásai, de ha kifogyunk a pénzből, akkor hogy tudjuk vállalni politikai elkötelezettségeink teljesítését? Úgyhogy a bizottságnak ugye az elmagyaráztuk, hogy, hogy csak ebben a témában 3 milliárdot ugye átcsoportosítanak jövőre, ez nem tesz jót, 3 milliárd adósságot ugyanis, és a nemzeti parlamentekkel kell most beszélnünk, hogy elmagyarázzuk nemzeti szenátor és képviselő kollégáinknak, hogy ez az ő ügyük is, és a kifizetetlenség tarthatatlan, úgyhogy azt javaslom önöknek, Kaladesz úr ötlete volt ez eredetileg, hogy az interparlamentáris hét kapcsán éljünk ezzel a lehetőséggel, és mondjuk el, hogy mit gondolunk a nemzeti parlamenteknek. Nos, az speciális eszközök tekintetében lesz egy közös állásfoglalás, a, ö, meg lesz egy-egy külön állásfoglalása a parlamentnek és a tanácsnak is hogy mi az, ami elválasztja a két intézményt egymástól a háromoldalú megegyezés után. Most pedig Gabriela asszonynak adom meg a szót, aki az előadó. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ebben a bizottságban már többször is beszámoltunk arról, hogy hol tart, vagy hol nem tart a tárgyalás, a költségvetésről hol ütköztünk nehézségekbe. És összességében elmondhatom, hogy mindannyian megszenvedtük ezt a tárgyalási folyamatot, legalábbis a parlament részéről azt gondolom ezt elmondhatjuk. De összességében úgy vélem, hogy mindhárom érintett intézmény szempontjából nem volt ez egy könnyű időszak, a munka sem volt kevés, nehéz rögös utat kellett megtennie mindhárom intézménynek, és nehéz munkát végeztünk a tárgyalóasztal mellett. Hát most nézzük meg az eredményeket. Hát vagy félig üresnek, vagy félig telinek látjuk most a poharat, kiki vérmérséklete szerint. Kezdetben igen csak nagy elvárásaink voltak, ezt ugye a korábbi mandátumunk alapján ki is mondtuk, hogy az a szándékunk, az a legfőbb célunk, hogy a még ki nem fizetett számlákra valamilyenféle megoldást találjunk, valami eh, eh, enyhítést, enyhülést próbáltunk erre a problémára eh, hozni. Ennek megfelelő nyilatkozatokat is tettünk. Kérdés, hogy az ott akkor kitűzött célokat sikerül-e elérnünk. Na most nézzük meg a számokat, a konkrét számokat, hát ezeket különbözőképpen lehet értelmezni mondhatjuk azt is, hogy mindenki nyert, senki sem veszített ezzel a megállapodással, és hogyha pozitívak akarunk lenni, akkor igen, mondhatjuk ezt. De amint tudjuk, a tanács egyetlen egy centet sem szeretett volna még az asztalra tenni, 4,7 milliárdot kínált, 2014-2015 elértünk 4,8 milliárdot, erre az időszakra végül ez talán sikernek mondható. Sőt, mindenképpen azt mondanám, hogy akkor ez egy komoly eredmény, hogy plusz forrásokhoz jutottunk, de sajnos arra nincs eh, lehetőség, hogy mindent megtárgyaljunk részleteiben az első olvasat idején sajnos csökkentésekre is sor került, ezt utána sikerült visszafordítanunk, és legalábbis szimbolikus, jelképes forrás emeléseket sikerült elérnünk, például a 12 milliót említhetnénk, ez talán nem olyan fontos, de mégiscsak az Erasmus Plus és plusz összegekhez jutott. Úgy gondolom, hogy ez is örömteli, hogy ez a költségvetési sor is egy kicsit még meg lehet emelve. Aztán több mint 10 millió euróval nagyobb összeget kapnak a, a menekültügyi programok, például a Szíriára és a palesztin menekültekre nézve itt plusz forrásokhoz jutottunk, ez nem jelent óriási összegeket, de mégiscsak elértünk valamit. Hétfő este aztán meg kellett állapítanunk, hogy többet sajnos nem tudtunk elérni, a tanácsnál nincs lehetőség további források kiszorítására a tárgyalásokat. Nem akartuk megszakítani, nem lett volna okos ezt e, úgy lezárni, hogy hogy haragban váljunk el egymástól. Én úgy gondolom, hogy már többet nem lehetett volna kihozni, ebből a folyamatból, így tehát le kellett ezt így, ilyen formán zárni, hogyha felállunk az asztalatos hirtelen megszakítjuk ezt a folyamatot, nem biztos, hogy az több eredménye kecsegtetett volna, a Juncker tervvel sem tudtunk volna akkor időben megfelelően foglalkozni, tehát ez egy keserédes történet, valami sikerült, van, ahol további forrásokhoz jutottunk, máshol azonban nem tudtunk eredményt elérni, majd meglátjuk, hogy, hogy ez mire lesz elég. Természetesen a következő soros elnökségek fogják majd az ezzel kapcsolatos feladatokat aztán ellátni és az eredményeket felmérni a bizottsági javaslattal és a következő elnökségek terveit figyelembe véve tudunk majd a munkának neki látni, és végre pontot tenni erre a nyugtalanító helyzetre, hogy túl sok a kifizetetlen számlám. Elnök úrnak valóban szeretnék köszönetet mondani a tárgyalások vezetéséért, és a titkárságot is köszönet életi hihetetlenül kemény munkát végeztek, a különböző javaslatok értékelése során eh, komoly munkát végeztek a tanácssal együttműködve, nagyon gyorsan kellett itt fellépnünk, és hát ilyen számoknál nem szabad tévedéseket, hibákat megengedni magunkat, éppen ezért köszönet életi a titkárságot. Madame Olveyer. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! War es insofern deutlich leichter, als es die azt láthattuk, hogy az Európai Bizottság esetében megpróbáltuk közösen elérni, amit csak lehet. A többi intézmény esetében annyiban jó a helyzet, hogy a tanács elismerte, hogy az Európai Bíróságon le kell vonni a következményeket. Beleegyezett a mi pénzügyi követeléseinkbe is, és ezzel összefüggésben a szöveggel is egyetértett. A külügyi szolgálat, ahol az igazgatási költségeket sikerült kiigazítanunk annak érdekében, hogy a külügyi szolgálat saját felelőssége keretében tudja feladatait ellátni, és ne folyamatosan akár öt főigazgatóság is felelős legyen egy-egy projektért, és ne kelljen 15 költségvetési sorban szerepeltetni az erre vonatkozó költségeket, ami miatt folyamatosan késlekedés következett be, ez tehát egy pozitív lépés. Sikerült tovább elérnünk, hogy a parlament a régiók bizottságával, illetve a gazdaság és szociális bizottsággal együtt elindult az együttműködés felé vezető úton. Egy első lépésként a két bizottságból tisztviselők váltottak, jöttek át hozzánk, és vesznek részt a tudományos szolgálat felépítésében. A szinergiákat tehát sikerült valamennyire felhasználni, kihasználni. A tanács először ezt nem értette, de most már sikerült ezt tisztázni. És nálunk is volt először első körben egy félreértés, ezért eszmecserére volt szükség erről, az 5%-os munkatárs csökkentésre vonatkozóan. Ez az 5%-os humán erőforrás csökkentés az Európai Bizottságból eredő félreértésre vezethető vissza, ott ugyanis az egyes szinergiák vonatkozó közbülső lépések és az internalizálás és externalizálás eredményeit nálunk nem tüntette fel, a tanácsnál viszont igen. Úgy nézett ki tehát, mintha mi nem tartanánk be, és mindenki más igen. Ezzel kapcsolatosan tiltakoztunk, megbeszéltük ezt a dolgot a bizottsággal, és ez az egész paragrafus kikerült végül a szövegből, hiszen ez azt jelentette volna a mi szemszögünkből, hogy az ügynökségeknél nem lesz újabb humán erőforrás növekedés, Persze nem ezt szeretnénk, végül az egész paragrafus törlődött, tisztázódott a helyzet, úgyhogy így most már rendben van a helyzet a többi intézményhez képest. Ami az általános költségvetést illeti, csak röviden, annyit mondanék, hogy megpróbáltuk folyamatosan folytatni a tárgyalásokat, és mégis megmaradni a mi álláspontunknál, mi szerint a régi számlákat ki kell fizetni. Ez egy olyan dolog, ahol mind nyilvánosan, mind a tanácsal folytatott vita során szereztünk némi tiszteletet, tekintét magunknak, mert nem arról volt szó, hogy ki akar többet, hanem arról, hogy be kell tartani a szerződéseket. Ha vannak szerződések, akkor annak rendelkezését be kell tartani. Nem lehet, hogy fontos programok ne induljanak el, mert a, meg, a meglévő forrásokból a régi számlákat kell kifizetni. És számom, számomra különösen érdekes az is, hogy a tanács mondja mindig azt, hogy konzekvensnek, következetesnek kell lennünk, átláthatónak, de amikor mi egy nagyon konzekvens, következetes szöveget akartunk a kifizetési tervvel kapcsolatosan készíteni, akkor a tanács volt az, aki visszakozott. Mindenféle technokrata okokra hivatkozva. Úgyhogy nagy tisztelettel adózom, Zserár, az elnök és két másik jelentéstevőnk iránt, nagyon bátrak voltunk, úgy gondolom, és kemények maradtunk. Fontosnak tartom, hogy ezen az úton haladjunk tovább, és a tanácsot is kényszerítsük, és az Európai Bizottságot is szólítsuk fel nagyon határozottan arra, hogy a régi számlák kifizetése és az új programok esetében az átláthatóságról igenis beszéljünk nyíltan egymással, és ne az legyen, hogy mindig egyfajta szürke zónában mozgunk, ahol mi sem tudjuk tulajdonképpen mi is történik. Ezért ezt fontos megfontolásnak tartom. Szerintem ebbe az irányba kellene haladnunk az elkövetkezendő hónapokban. Szerintem ez a tényleges siker, hogy itt sikerült nagyon határozottnak maradnunk. Köszönöm szépen. Döpré úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is Köszönöm a bizottságnak én is a támogatást, valamennyi tagjának, mert ha nem tudtunk volna ö, ö, nem tudtam volna jól tárgyalni, hogyha nincs meg az a konszenzus közöttünk, ami megvolt, és így sokkal kellemesebb volt tárgyalni, hogy tudhattam az egész bizottság támogatását magam mögött, mint hogyha megosztottak lettek lettünk volna. És önnek, elnök úr, önnek is köszönöm, hogy végig képviselte ön is az álláspontunkat, és eltökélten viselkedett, ami jó tett a tárgyalásoknak. Köszönöm tehát mindenkinek, a titkárságnak, valamennyi együttműködő személynek. És különösen Elder asszonynak, aki az általános előadónk, aki a bizottság véleményéhez volt végig hű, minden ö, pártos megfontolást háttérbe szorítva, úgyhogy neki különösen és nyilvánosan szeretném ö, szimbolikusan megrázni a kezét és megköszönni a szolidaritását. Azt mondanám, elnök úr, hogy most egy kicsit fellélegezhetünk, végre megállhatunk, mert minden alkalommal, amikor új javaslat születik, akkor az gyakorlatilag mindig vissza mentünk az előző javaslathoz. Egy kicsit most itt ügyeskedtünk, és ha nem vagyunk elég ügyesek, akkor kijelölt irány nélkül kellett volna visszajönnünk a tárgyalásból, de a csalódáson valóban csalódottak vagyunk, levertek minket, de nem csak politikai természetű ez a csalódottság, mert 2014-re vonatkozóan minden negatív várakozásunkat alulmúlta végül is az eredmény. És a friss pénzek tekintetében ugye összesen 30 milliárd kaptunk, ami kb. 60%-a annak, amit kértünk. Első körben ugye nullát adtak, és végül nagyon sok harc után 60%-ra feltarnáztuk ezt, tehát ez mindenképpen veresség. 4 milliárd kerül most ugye átcsoportosításra, ez sem nagy eredmény, de ez is csak a sürgős kifizetések egy részére elég. Tehát nyilván csalódottak vagyunk, hogy nem értük el a kitűzött eredményt, de több ez ennél, mert a két de emberileg, erkölcsileg szerintem mi nyertünk, most pedig Most a megállapodott terv alapján ugye meg kell alkotni egy cselekvési tervet a kifizetetlen számlák kifizetéséről. A szöveg most arra kötelezi a tanácsot, hogy meg kell állapodnunk ennek a konkrétumaiban. Ugye az a megfogalmazás, hogy will, we will agree, tehát ez már nem vita tárgya, ez elvileg legalábbis kötelező érvényű szöveg ha jövő évben ugyanilyen eltökéltek leszünk, akkor van esélyünk lassan mégiscsak lefaragnunk az adósság hegyet, de csak ilyen nagyon nagy elkötelezettség mellett, úgyhogy egy pillanatra sem szabad meg ö, hátrálnunk. És ha így teszünk, akkor van esélyünk. Ha teljes vereséget szövetünk volna, akkor az átmeneti 2014-es 5 milliárdnál maradtunk volna. Ennyivel mentünk volna túl a 2014-es határokon, és ez, ez tényleg nagyon komoly bajt okozott volna a tagállamokban. Tehát ezzel az érveléssel amit Döpré úr is képviselt, sikerült nagy nehezen a tagállamokat, akik ugye tulajdonképpen veszteseljenek a pénzhiánynak, rávenni arra, hogy adjanak maguknak egy kis pénzt. A bizottság ö, valamelyes stabilizálta végül a helyzet. Fernandez úr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria dar os parabéns a todos os intervenientes e todos significa, desde logo, ao Presidente Eh, da Comissão e à forma como conduziu os. Elnök a szerencsére mindenki részt vett ebben a munkában, mindenkinek köszönetet szeretnék mondani az elnök úrnak, a jelentéstevőknek, a titkárságnak, és a természetesen a frakcióknak dolgozó alkalmazottak is mind-mind komoly munkát végeztek. De ugyanakkor mégis csak egy kicsit szomorú vagyok, nem vagyok kétségbeesve, úgy gondolom, hogy mi jó munkát végeztünk. és lehetetlen lett volna a, a nyilvánosság felé e, azt képviselni, hogy megszakítjuk a tárgyalásokat. Tehát nagyon helyesen tettük azt, hogy megállapodásra jutottunk. Amikor a tárgyalások során a, a mert számokra beszéltünk, akkor 5 milliárdról volt szó, és ott tagállamok azt mondták, hogy ők nem akarják a kifizetetlen számlákat most kifizetni, de mégis most eljutottunk oda, hogy 4,8 milliárddal többet tudtunk kiharcolni, és úgy gondolom, ennek az eredménynek örülnünk kellene. Hiszen különben gyakorlatilag összeomlott volna a költségvetés, és a bizottság, ahogy elmondta, csak ez a plusz összeg teszi lehetővé számára azt, hogy stabilizálja a helyzetet, és így akkor ezt a többéves közönyi keretbe is integrálni kívánják ezt. És a 2015-ös évre már is rendkívüli forrásokat irányoztunk elő arra, annak érdekében, hogy ezeket a hátralékos kifizetetlen számlákat és az adósságokat ledolgozzuk. Hogyha nem jött volna létre ez a megállapodás, az valóban összeomláshoz vezetett volna, ez valóban pozitív 2014-re nézve, és szintén pozitívan értékeltjük azt is, hogy 2015-re nézve eh, ugye a tanács eredetileg a kifizetéseket eh, csökkenteni kívánta, igen csak komoly mértékben, 2,1 milliárddal, de megállapodtunk végül abban, hogy ez csak 123 millióra csökkent le. Ezzel a 2015-ös évre is sikerült a legnagyobb bajt elhárítanunk, így a foglalkoztatás, a növekedéssel kapcsolatos költségvetési tételeket meg tudtuk erősíteni. A 2020-as menetrenddel kapcsolatban is sikerült növelni az eszközeinket, forrásokat, különösen a humanitárius segélyezés területén jutottunk plusz forrásokhoz. A tárgyalások elején Ugye úgy nézett ki a helyzet, hogyha mi nem dolgoztunk volna ki egy javaslatot, nem találunk ki valamiféle fizetési menetrendet, akkor nagy bajba kerülhetünk volna. Hát ez képtelenség, hogy az Európai Unió nem tudja fizetni az adóságait, a kötelezettségeit, nem tudja teljesíteni, és egyszerűen csak eh, gyűjtögetjük a kifizetetlen számlákat, és hegyben állnak ezek eh, itt Brüsszelben fontos és jó az, hogy az Európai Parlament most egy kicsit keményebb hangot ütött meg, és ezzel ellen megpróbált fellépni. Nem mindenki volt ennyire ambiciózus és határozott. De hát itt erről van szó. Be kell tartani a szerződéseket, a kötelezettségeinket teljesítenünk kell. Tehát a jövőre nézve ez a kifizetési menetrend, fizetési menetrend nagyon fontos. Egyáltalán az, hogy szükség van egy ilyen uh, fizetési tervre mert az sem egyszerű kérdés, de hogy egy olyat sikerült összehoznunk, amely aztán a többéves pénzügyi keretbe integrálható, és azt nem veszélyezteti, ez mindenképpen pozitív. E, ennek örülnünk kell, sikerült ezt elérnünk, jó megállapodásra jutottunk, és ezzel az Európai Unió hitelességét is meg tudjuk védeni. Ez pedig lehetővé teszi azt, hogy bízhatunk a 2015-ös évben is, hogy ott a növekedésre, a foglalkoztatásra szánt összegek meghozzák majd a kívánt eredményekkel. És ahogy mondtam, ezzel hiteles marad az Európai Unió a kötelezettségvállalásainak tekintetében. Mindenki elmondta már, hogy ezen javaslat ellen szavazni azt jelentette volna, hogy a nemzeti költségvetések ugyan többletforrásokhoz jutottak volna, de az uniós kötelezettségeket nem tudtuk volna teljesíteni, és az uniós költségvetés ezt veszélybe sodorta volna. Köszönöm. Monsieur Gégyér. Gégyér úr. Danke, Herr Präsident. Ich will mal anders. Köszönöm szépen, elnök úr. Én máshonnan fognám meg ezt a kérdést, máshonnan közelíteném ezt meg. Számomra nem kielégítő az, amit elértünk. Nyilván örülhetünk a sikernek, hiszen 3,5 milliárddal többet kaptunk, de talán ez sem lesz elég. A tárgyalások során megpróbáltuk megakadályozni azt, hogy a, a bizottság eh, eh, engedményekkel próbál operálni, és megpróbálja ugye az ideglenes 12-del kapcsolatos szabályokat itt nem érvénybe léptetni, és megpróbált a tanács kompromisszív javaslatainak elébe menni. Úgy gondolom, hogy a bizottság ugye eh, a 4,7 milliárddal kezdődött, és azt gondolom, hogy a bizottság ennél az összegnél már biztos lehetett abban, hogy az adóság egy nem növekszik tovább. Most már csak 3,5 milliárdról beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy ez nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy a számla hegy csökkenjen, lehet, hogy ez tovább fog nőni. És a különleges eszközök finanszírozását sem tudtuk biztosítani kielégítően. Tehát 2015-ben, ha jön egy természeti katasztrófa az Európai Unió területén, akkor mobilizálni kell a tartalékokat, és felmerül a kérdés, hogy ez sikerül-e a tanács, azt mondja, hogy keressük meg ugye ezt a pénzt, de hát ilyen szoros költségvetési korlátok között meg tudjuk ezt majd oldani. Vagy akkor tovább növeljük az adósságainkat. Tehát ezeket a konfliktusokat, nehéz kérdéseket nem tudtuk megoldani, ezek továbbra is fenn fognak állni. Pozitív oldalon ott van az is, hogy azért, hogy a, a tanács olyan helyzetbe került, hogy komoly Tárgyalásokat kell folytatnia, és meg kell kezdenie a, a megoldását az adósság csökkentéséről, és itt most már re, rendszeresen mi is kapunk majd tájékoztatást arról, hogy hogyan áll a helyzet, és hát nekem egy külön személyes kívánságom a bizottságunk felé, hogy a bizottság felé, hogy jó lenne, hogyha az adósságok tekintetében országokra, tagállamokra lebontva megkapnánk egy táblázatban az összegeket, hogy akkor a nemzeti pénzügyminisztereknek el lehessen mondani, hogy igen, itt X összeg visszafújna Németországban, nem feltétlenül a szövetségi költségvetésben, de valamilyen formában eljutna ez az összeg Németországban, ugye, vagy a briteknek is ezt előadhatnánk, hát azért a brit kormányal szemben nem kell mondanom, hogy ez ez milyen komoly eszköz lehetne a kezünkben. Itt nem arra van szó, hogy a, a vízcsapokat el kell zárnunk, mert itt pazaroljuk a vizet. Nem, itt politikai célokat kívánunk elérni, és hogyha a tanács ezt nem tudja megtenni, akkor meg kell indokolni azt, hogy miért nem halandó erre. Ezért úgy gondolom, hogy nekünk jó érveink állnak rendelkezésünkre, amelyek segítetnek bennünket abban, hogy megoldást találjunk az adósság problémára. Tehát 3,5 milliárd euróhoz friss pénzhez jutottunk, ez kiváló eredmény. Mi a bizottságot ugye támogattuk abban, hogy 4,7 milliárdot kapjunk, a tanács ajánlata nulla euró volt, kijött 3,5 milliárd, hát én a német újságíróknak elmagyaráztam, hogy 2014-es költségvetés esetében milyen összegekről veszekedtünk a, a tanácsal. Ott olyan több mint 700 millió eurót akart törölni a tanács, ekkor összegről veszekedtünk. Most viszont 3,5 milliárd eurót kell a tanácsnak lenyelnie, és friss forrásként rendelkezésre bocsátania, tehát a, a jövőbeli érvelések és viták során erre érdemes ö, odafigyelni. A rendkívüli tartalékok esetében is engedményeket tett a tanács, és ez azt is mutatja, hogy itt már szinte kezelhetetlen vált a kérdés. Ugye a pszichológia azt mondja, hogy először tagadunk egy problémát, aztán ellenállunk, és most már túlléptünk ezeken a fázisokon, most már a terápiás fázis következik, amikor is amikor az ellenállás szépen eh, leépül, és helyébe lép a probléma megoldás, a konstruktív megközelítés. Ezért azt gondolom, hogy az év végére jó hírrel szolgáltunk, még sok a munka, de hát hogyha egyszerű lenne az uniós politika, akkor maradhattunk volna a nemzeti politikában. Köszönöm. Ami a kifizetéseket illeti, ez több mint 3,5 eh, milliárd mert a 7 milliárdból, ami ugye a különbség az eredeti követelésünk és a tanács által javasolt összeg között 2014-re, 15-re vonatkozóan, 7 milliárd ugye a különbség, és mi most, amit elértünk, az egy kis friss pénz, 3 milliárd körüli összeg 2014-ben, és 1 milliárdnál valamivel több 2015-re, tehát összesen 4,8 milliárd a 7 milliárdhoz képest. Tangúr. Um, Köszönöm szépen. Azt hiszem, sikerült az elmúlt hónapok során előrelépést elérnünk. Most láttam első ízben ilyen haladást, és láttam, hogy a tanácsban ellenállás uralkodik nem akarják elfogadni a kontingencia marzsot, és tagadják, hogy a kifizetésekkel gond lenne, azt hiszem innentől sikerült igencsak elmozdulni, sikerült a problémát kézzelfoghatóvá tenni, elfogadták végre, hogy gond van, és fizetniük kell. Mégis a harcnak nincs vége, folytatódni fog ez, hiszen részben elhalasztottuk ezt a kérdést, ez elkerülhetetlen volt a tárgyalások során. A harcát folytatódni fog. Ezt előre láttuk némileg, azt hiszem. Az elnök szakítja a felszólalót. Parancsoljon uram, mondja tovább, nem akartam megszakítani. Úgyhogy a kifizetési tervvel kapcsolatosan nagyon örülök, ez elkerülhetetlen és szükséges ahhoz, hogy a nyomás gyakorlást továbbra is fenntartsuk. A kifizetéseket mértékét csökkentettük némileg, ezáltal valamennyire kezelhetővé válik a probléma. Valóban van egy szürke zóna, legyen 4,8, vagy legyen több, vagy kevesebb, nem tudjuk pontosan mekkora összegről van szó. Itt az ideje, hogy elhagyjuk ezt a szürke zónát, végre világos tényekkel operáljunk, és igaza van Jensznek, azt is világosan kell látni, hogy mekkora a tartozás a bizottság és a tagállamok viszonylatában, az én hazám esetében is ez egy hasznos lépés volt. Még egy dolgot elmondanék. Ez nem függ össze közvetlenül ezzel a szakbizottságban és az Európai Parlamenttel, ez, de mégis egy jelentős akadály volt, illetve megrázkodtatást okozott, legalábbis az Egyesült Királyságban és Hollandiában, ez a GNI kompenzáció, illetve GNI arányos összeg. Napirendre került ezzel ez a probléma, de mi európai intézményként Rajta vesztünk legalábbis Hollandiában és az Egyesült Királyságban, mert egyesek számára ez eh, minimum váratlan volt, de egyesek számára elfogadhatatlan is. Sokan mondják, hogy ezt tudni lehetett volna, számítani lehetett volna rá. Érdekes, hogy egyes országok meglepődtek mégis, ez az, az, az egész rendszer komplexitásával függ össze. Nagyobb átláthatóságra, előjelezhetőségre van szükség az egész eljárás során, máskülönben eh, ilyen úgymond balesetekre számíthatunk a jövőben is, és hát ez igazán nagy kár volna. Köszönöm. Esenik fiúr. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen megértem, hogy nagyon összetettek a tárgyalások, nagyon komplikáltak, és nem is várható más, hogyha az embernek egy ilyen kemény tárgyaló félel kell szembenéznie, mint amilyen a tanács. Úgyhogy megértettük, mennyire nehezek lesznek a tárgyalások, és aztán egy sikerült egyfajta arany középutat találni a két álláspont között. Értem, hogy nehéz lett volna jobb eredményekre jutni, de Valószínűleg az európai polgárok számára nehéz lesz ezt elmagyarázni. Meggyőződésem, hogy ez tényleg így van. Hazámban 25%-os a munkanélküliségi arány, 3 millióan élnek kevesebb, mint 300 euróból havonta, Az emberek egészségügyi ellátása is ellehetetlenül. Hogyha az Európai Unióban a pénzek újraelosztásának egyetlen eszköze van, miközben csökken a termelékenység. Nos, az egyetlen eszköz a kezünkben ilyen körülmények között az európai költségvetés. Ha az Európai Unió költségvetése csökken, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy az egyenlőtlenség Európa szerte tovább nő, és az egyes tagállamok közötti szakadék is egyre mélyül. Az egyik oldalon ott vannak a ö, nagyobb értékteremtést produkáló országok, a másikon pedig az, a kisebb értékteremtést produkáló országok. Ez azt fogja eredményezni, hogy az euroszkeptikusok tábora nő meg, és egyre nőnek a kételyek az Európai Unióval szemben. Azt hittük, hogy azt látjuk, hogy a fasizmus újra feléledhet ilyen körülmények között, az ilyen fejleményeken, ilyen körülmények között nem szabad meglepődni. Ezért úgy gondolom, ugye a jelentéstevő azt mondta, hogy gondolhatjuk úgy, hogy a pohár félig van tele, vagy félig üres. Én úgy látom, hogy a polgárok úgy gondolják, hogy teljesen üres a pohár. Még egyszer akkor elmondom, hogy 19 órakor hétfőn fogunk még egyszer összeülni a 2015-ös költségvetés kapcsán, és azokról a módosítókról beszélünk, amelyekről most nem szavazunk a 2014-es pótköltségvetés kapcsán. Még ketten kértek szót, Lankar úr. Köszönöm szépen. Az elnök úr és a jelentéstevők vezette csapat úgy gondolom jó munkát végzett, csapatmunkáról van szó, és bár lehet, hogy bizonyos tekintetben eltértek a véleményeink, mégis sikerült egységesen válvetve fellépnünk. Ha nem sikerült volna megállapodást elérnünk, és hogyha a 12-re vonatkozólag nem született volna döntés, semmi milyen lépést nem tehettünk volna továbbiakban, nem lett volna beruházási csomag, és így tovább. Mindannyian rajta vesztettünk volna egy ilyen helyzeten, és az egész összeomlott volna, mint egy kártyavár. A tizenkettedek megfelelnek arra, hogy a számlákat kifizessük, ugyanis nem irányoznak elő új beruházásokat, de ez mégsem lenne igazán megfelelő módja annak, hogy a kifizetetlen számlákat fedezzük. Egyetértek Jens Gájerrel. Nagyon nehéz az adósságot stabilizálni. A finanszírozási időszak elején könnyebb kellene, hogy legyen a hely, helyzetünk, hiszen a programozási időszak elején nem olyan nagy a végrehajtás aránya. Ha azonban az Európai Bizottság márciusig elkészít egy ütemtervet az adósság fedezésére, akkor biztosítanunk kell azt, hogy ez az ütemterv országos felbontást is tartalmazzon, hogy tudjuk azt, hogy mekkora, tartoz, mekkora tartozás az egyes tagállamok felé, hiszen nem akarjuk, hogy a tagállamok nehézségbe kerüljenek. Az új tagállamok némelyike az adósságok felhalmodozása miatt már nem nettó haszonélvezők, hanem nettó befizetők a közös költségvetés szempontjából. Zárásképpen tehát annyit, hogy a, ez volt a lehető legjobb megoldás a jelenlegi helyzetben, de a jövőre vonatkozóan el kell gondolkodnunk az újfajta bevételeken a közösségi költségvetés szempontjából. Olyan új forrásokra van szükség, amelyek függetlenek a tagállamok jó szándékától és az egyes vezetők szándékától. Fontos tehát, hogy saját forrásokra épüljön a jövőben a költségvetésünk. Igen, meg kell várnunk azt a szót, amely garanciát ad a stabilizációra. Most eh, Anapada. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevő asszony elmondta az elején, hogy félig telének vagy félig üresnek is tekintetjük a poharat. Hát elnézést kérnék a kollégáktól, a frakcióm nevében én azt mondanám, azt kell, hogy mondjam, hogy Számunkra igencsak üres száraz maradt ez a pohár. Éppen, hogy a szomjhalált tudjuk megakadályozni ezzel az összeggel, már ha ennél a képnél kívánunk maradni. Tudom, hogy nagyon komoly és nehéz tárgyalások voltak. ez kétségkívül így volt, minden kollégám elmondta ezt már előttem. Én új képviselő vagyok, ez az első ilyen költségvetési folyamat, amelyet figyelmel követettem, de mégiscsak szeretném azt mondani, hogy az eredmény nagyon is csalódást keltő, nem kielégítő számunkra, és a 2015-ös költségvetés ilyen formában mi nem tudjuk támogatni. A várakozásokat nagyon ö, nagy mértékben nem teljesíti ez a megállapodás. Ez egy alap, amelyből kiindulhatunk, de hosszú távon ez nem lesz elég ahhoz, hogy az adósság hegyet, ahogy Jens Gerős elmondta, csökkentsük. Ez nagyon is komoly csalódásra ad okot, hogy az Európai Parlament álláspontja az képest mínusz 5 milliárdról beszéltünk, de a tanácsi javaslathoz képest plusz 1 milliárd ott jelent ez az összeg, de ez nem jó kompromisszum, mínusz 5 és plusz 1 nem túl jó eredmény. A 2014-es eredményeket talán sikerként értékelhetjük, de a 2014-es költségvetés e- emelését a következő években majd valahogy kompenzálnunk kell, és a tagállamoknak folyósítandó összegek csökkenni fognak, és ez az ár úgy gondolom magasabb lesz, mint amit most itt nyertünk. Tehát ezt is ugyan be kell venni, amikor a eredményt értékeljük. a legkeserűbb eredmény az a kifizetetlen számláknak a kérdése, hiszen azok helyzetet még csak stabilizálni sem sikerült. Ez volt a mi szerint célunk, hogy legalább ezt elérjük, de nem, ez sem sikerült, sőt, még romlott a helyzet, és néhány előttem szóló már elmondta, hogy itt már sokszor vitára került, és megállapodtunk abban, ebben a szakbizottságban, hogy ez kulcsfontosságú ahhoz, ennek a helyzetnek a stabilizálása kulcsfontosságú ahhoz, hogy az EU hitelét eh, megőrizzük, és mi ezzel kapcsolatban nem látunk eredményt, itt a helyzet nem javult. És a korábbi biztos úr, most itt ülő kolléga úr, Lewandowski úr, eh, már figyelmeztetett bennünket arra, hogy az AAA minősítést el fogja veszíteni, vagy elveszíteti az Európai Unió, hogyha ezzel a költségvetéssel kell dolgoznunk. Ez mégis csak riasztó és figyelmeztető jel. És e, tájékozódtam, és úgy hallottam, hogy a költségvetési tartalékokat nem sikerült teljes mértékben kimeríteni a parlament esetében. Ez eddig példátlan, különösen a szakértői csoportokra szánt, vagy szakértő konzultációkra szánt összegeket nem sikerült teljes mértékben kimeríteni, például az adózás tekintetében a négy frakció azért, a négy nagy frakció a házban ugye összeülhetne, és az adó elkerülési stratégia, amelyet a nagy multinacionális cégek folytattak Luxemburgban, e, ez mégis egy olyan téma lenne, amelyel egy szakértő foglalkozhatna, és e, mi azért örültünk volna, hogyha itt a költségvetési sorok is tükröznék ezt a szándékot. Hát fenntartásokkal e, látjuk a 2014-es költségvetési módosítás is, de azért ezt el tudjuk fogadni. Ezt is hétfőn este fogjuk megnézni, hogy ebben meg tudunk egyezni. Nos, ennyit akkor a háromoldalú egyeztetésről. Most azt kell kiharcolnunk, hogy az adósság szint stabilizálódjon. Kávinyó asszony, a bizottság részéről köszönöm szépen, elnök úr. Négy gondolatom lenne, és remélem, hogy pozitív hangulatban tudjuk lezárni, és optimista hangulatban, szellemiségben ezt a vitát karácsonyhoz méltóan. Első gondolatom. Véleményünk szerint nagyon kiegyensúlyozott ez a megállapodás. Garantáltuk, hogy, hogy azt elismerte mindenki, hogy amit vállaltunk, azt végre kell hajtani, és a programokat meg nem kevésbé, de annak is tudatában kell lennünk, hogy a pénz nem terem fám, hanem cégektől, polgároktól, adókból származik, és minden egyes euró számít, különösen, hogyha egyes tagállamoknak nagyon nehéz költségvetési helyzete van. Tehát ez a megállapodás mindezeket figyelembe véve pozitív és vállalható. Második gondolatom az, hogy a különböző előadók által felvetett problémakörökre egy kicsit reflektáljak, amelyek benne vannak a megállapodás szövegében. Az egyik ilyen elem a kifizetések kapcsolatos aggodalmak kapcsán az, hogy 97% fölötti ö, a, az elmaradás a vállalások és kifizetések területén, és főleg az 1A, a 4-es fejezetek, vagyis a konvergenciális célok sérültek, pedig ezek pont politikai prioritást jelentenének Európa egésze számára, ha komolyan vesszük azokat a politikai iránymutatásokat, amelyeket maga a tanács is egyébként elfogadott. A par parlament szempontjából a kísérleti projektekre sikerült megfogható összeget elkülöníteni, és ahogy Holmeier asszony is kifejtette, hogy az ügynökségek kapcsán is elfogadta a tanács a parlamenti javaslatok többségét. Ugyanakkor nagyon kínos volt, emlékeztünk kell arra, hogy az orosz mezőgazdasági ö, tilalom most egyelőre a válság tartalék nélkül ö, fizethető, és ez a költségvetés a stabilizációt is szolgálja, a kifizetett számlák növekvő összege, hát legalábbis ugye enyhül. Tehát az előadók valamennyi eh, gondolatával egyetértve, szerintem összkövetkeztetésként szerintem kiegyensúlyozottnak nevezhető ez a megállapodás. Nem fogjuk Európa valamennyi problémáját megoldani az Európai Unió költségvetésével. Nyilván nagyon foglalkoztatni fog minket a jövőben is a probléma, és 2015 elején nagyon komoly és gyors kifizetésekre kell sort ö, keríteni, amit a bizottság maga részéről nagyon komolyan vesz, tehát ö, a egyes mégis elmaradó kifizetéseket, amelyeket a tanács nem hagyott jóvá, azokat pedig át kell programozni. Tehát mind a kettő sok munkát ad nekünk és a beruházási terv kapcsán is nagyon okosan kell gondolkodnunk, mert ez is az első időszakára esik majd a következő évnek, hogy ennek a feltételeit megteremtsük, úgyhogy bőven lesz alkalmunk majd még egyeztetni, és beszélni erről közösen. Végül pedig ugyanezt kifejtve végül is, véleményünk szerint egyik intézmény sem nyert vagy vesztett ebben a vitában, ezek a szavak nem jók. Nem lehet azt mondani, hogy az eredmény vagy az eredménytelenség kinek és mennyiben jó vagy rossz. A fő aggodalmunk őszintén szóval nem is az 1.12-edek ügye volt, hanem az, hogy a polgárok bizalma még jobban megrendül az Európai Unióban, hogyha nem tudunk egymással megegyezni, és költségvetési szempontból legalább erősnek kell mutatkoznunk, hiszen azért, ha nem is oldunk vele, meg vele minden problémát, azért a költségvetés nagyon fontos dolog. És mindez nem lett volna így, ha a parlament nem annyira elkötelezett. A bizottság nevében meg szeretném köszönni az Európai Parlamentnek azt nagyon fontos és konstruktív szerepet, amely várhatóan a jövőben is majd megmarad, és amelyel hát végül is segítette ennek az egyensúlynak a létrejöttét. Köszönöm szépen! Gondolom, hogy mindenki végül is hát összességében elégedett lehet de az biztos, hogy a jövőben is folyamatosan eltökélteknek és odafigyelőknek kell lennünk, és a további részeredményeket is ki kell harcolni. Biztos, hogy elgondolkodható volt, amit tapasztaltunk, és lehetne egy nagyon érzelemekkel megtöltött vitát is folytatni arról, hogy hogyan zajlott ez a költség költségvetési vita és a költségvetési ciklusok kapcsán is meg lehetne vizsgálni, hogy, hogy melyik az a két terület, amely a jövő szempontjából elgondolkodásra kéne, hogy indítson minket a választások utáni időszakban. Ugye általában szokott lenni mindig a több éves költségvetésnek egy felülvizsgálata, félidős felülvizsgálata, és ezt már most el lehet kezdeni szerintem. A kifizetések kérdése mindenképpen egyike ezeknek a témáknak. Kávényi azt ezt megerősítheti. Ugyanakkor azt láttuk 2013. decemberében is már a tagállamok részéről, amit idén is, hogy egyes tagállamokkal nagyon nehéz tárgyalni, és nagyon alá tudják ásni a hatékonyságát ennek a vitának, miközben mindannyian ugye közös adópénzeket kezelünk. Nagyon ö, ö, rossz terepen játszunk, ugyanis a homofóbia állandóan ott leselkedik a partvonalon, és a bizottság és a tanács végül is adják az Európai Uniót, meg a parlament, tehát Európának kéne itt nyertesnek lenni, ezt kéne üdvözölni, hogyha ez így lenne. Geyer urat kérem, hogy most vegye át tőlem az elnökséget. Lewandowski urat és Döpré urat fogjuk majd hallani. A felgyorsított eljárásról, a, a belső piac jogalkotásával kapcsolatban néhány héten belül meg lesz egy új rendelet, és ebben a témában is nagyon fontos szerepet játszik a politikai eltökéltség. Tizen, hétfőn 19 órakor találkozunk ismét, én nekem most el kell menni, de Geyer úr viszi az ülést. Hölgyeim és uraim, most kis késedelemmel, de rátérünk a következő napi rendi pontra. Az Európai Közösségek saját forrásának rendszeréről szóló és tovább és tovább rendelt módosításáról van szó, tehát saját források rendszere, Depré és Lewandowski urak a jelentéstevői ennek a témának. Lewandowski úr? Igen, köszönöm szépen, és még egyszer gratulálnak mindenkinek, aki részt vett az egyeztetésben. Ez egy nagyon frusztráló munka. Nagyon örülök, hogy tíz év után otthagyhattam ezt a feladatot, de valóban nehéz munka. De úgy gondolom, amit el lehetett érni, azt elértük. Most pedig akkor rátérnénk a saját véleményünkre, a bizottság második levelére reagálva, véleményt alkotunk arról, hogy mi legyen a helyzet a saját források rendszerével. Ez ugye egy csomagnak a részét képezte, először ezért elutasításra is került, de hogy megszületett ez a csomag 2014-2015-re, így most akkor a saját forrásokkal kapcsolatos késedelmes kifizetések jóváhagyását utólagosan eszközölhetjük Két módosító érkezett a jogszabály szövegével kapcsolatban, itt ugye az Európai Parlament felé történő értesítésről, tájékoztatásról van szó, hogy átláthatóvá tegyük ezt a rendszert, de ezen kívül 17 módosító érkezett be, hármat visszavontak, hatot a, az előadó nyújtott be. Ugye jövő héten fogunk Strasbourgban szavazni erre. éppen ezért úgy gondolom, hogy most már ne nyissunk vitát arról, hogy sürgősségi vagy rendes eljárásban kerüljön erre so A tény az, hogy ahogyan kérték, jövő héten legalizálni fogjuk ezt a módosítást. Töpré jó a szó, hogyha kiegészíteni kívánja azt. Nincs ahhoz hozzáfűzni valamit, amit Lewandowski kollégák kiválóan kifejtett. Ha az eddig megállapodott dolgokat látjuk, akkor látható volt az is, hogy ezt a javaslatot meg fogjuk szavazni, támogatjuk a kompromisszumot, ez ugyanis a csomagnak a része, és itt nincs nagy választási lehetőség, hogyha be akarjuk tartani az ígéreteinket és a már eldöntött dolgokat komolyan vesszük. Dankeschön. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólása ez a témához? Nem látom, hogy bárki is jelentkezne. Akkor ugye szavazunk már róla, és akkor a plenárison, a decemberi plenáris ülésen pedig döntés születik majd erről. Most pedig egy úgy vélem nagyon komoly, fontos az érkezünk a bizottság közleménye az Európai Beruházásos tervről, ennek mindenképpen vannak, lesznek költségvetési vonzatai, és akkor most eszmecserére kerül sor ezzel kapcsolatban. Egyfelől a bizottság, és hozzá kíván szólni főigazgatóság vezetője van itt a körünkben. Nem vagyok biztos abban, hogy miről is van most a beruházási tervről, nem jól hallottam a tolmácsolásban, mondja a Vendi. Köszönjük szépen, hogy lehetőséget kínálnak az első eszmecserére. Úgy gondolom, hogy ez is egy olyan téma, amelyet majd a jövő év során többször is lesz alkalmunk, mi ebben is megvitatunk, az új bizottság egyik kulcsfontosságú prioritásáról lévén szó. És nagyon helyes, hogy a parlament már is elkezdett ezzel foglalkozni, és hogy a Költségvetési Szakbizottság is részt vesz ebben a munkában. Mi részünkről az, az egyik legfontosabb kötelezettség vállalását, prioritását próbáljuk ezzel megvalósítani Juncker úrnak, aki amikor is hivatalba lépett, ugye már ezt az ígéretet tette. Több mint 300 milliárd eurónyi befektetést kívánunk mobilizálni és végre létrehozni a következő években egy nagyon negatív trendet kívánunk megfordítani, hiszen az elmúlt években a, a, a 2007-es csúcsról nagy mértékben csökkent, több mint 15%-a csökkent a befektetések mértéke az elmúlt 7 évben. A legtöbb elemző ezt tartja a legfontosabb, vagy a legsúlyosabb okának annak, hogy nem sikerül a növekedés újra beindítani. Aztán van ennek nyilván költségvetési eleme is, de ne feledkezzünk meg a másik két elemről sem. A befektetési programok, projektek azonosítása lehet az első ilyen fontos elem, amely a foglalkoztatást és a gazdasági növekedést segítheti. A KKV-k megsegítésére, támogatására is gondolunk. Aztán másodszorban a jobb jogszabályalkotási környezet megteremtése szintén fontos a befektetések megerősítésének szempontjából. Itt a bizonytalan, túlságosan bürokrata és összetett szabályozási környezet szintén visszaveti a befektetési kedvet. Nyilván itt a pénzügyi költségvetési szempont a legfontosabb szakbizottság számára. Itt ugye fontos megemlíteni az új Európa Stratégiai Beruházási Alap létrehozását, amely hosszú távú befektetések esetében kockázat csökkentő szerepet vállalna, és a KKV-k számára és a közepes piaci tőkértekű vállalatok számára is eh, segítséget nyújtani azáltal, hogy hozzáférhetőbbé teszi a hiteleket, ezen kívül technológiai és infrastruktúrális segítséget is nyújtanánk. Elsősorban fizikai infrastruktúrák koncentrálnak sokan például szélesávú internetre, de mi gondolunk itt a szociális infrastruktúrára és a kutatásra, innovációra, oktatásra, megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra is. Mondom ezt azoknak, akik különösen érdekeltek ezekben a témákban, ahogyan Juncker elnök úr is Fontos az is, hogy itt európai beruházási tervről van szó, nem 28 nemzeti beruházási tervről beszélünk. A számokat tekintve 230 eh, milliárdot költenék az infrastruktúrákra, és 75 milliárdot pedig a KKV-k kapnának. A pénzügyi termékek palettája hihetetlenül széles, bármiféle projektet lehetne itt finanszírozni, és az Európai Bizottság és az Európai Befektetési Bank partnerként valósítanám meg az ezzel kapcsolatos lépéseket. Tudom, hogy itt van a kolléga az Európai Beruházási Banktól, eh, ők is ő is válaszolhat az ezzel kapcsolatban felmerülő esetleges konkrét kérdésekre. És egy eh, független beruházási bizottság fog majd foglalkozni az egyes projektek megvalósíthatóságával és támogathatóságával. Az európai költségvetés szempontjából az Európai Beruházási Bank egy garanciát fog biztosítani, 16 milliárd euró beszélünk itt, továbbá az Európai Beruházási Bank maga is 5 milliárddal járul hozzá ehhez a beruházási tervezet, tehát 21 milliárdról beszélünk összességében, amely akár 60 milliárd eurónyi összeget is elérhet a mag, azáltal, hogy mobilizálunk még további forrásokat, háromszoros multiplikátor hatással beszélnénk itt, és akkor még a plusz 20%-kal elérünk egy ötszörös multiplikátor hatást, amely tehát ötszörösére emeli a hozzáférhető összegeket a befektetések számára. A felépítés ennek a garancia alapnak eh, hasonló, mint az egyéb eh, ilyen eh, garanciális struktúrák az Európai Beruházási Bank részéről a potenciális vesztességek tekintetében az Európai Beruházási Bank most nagyobb kockázatot fog tud vállalni, és kockázatosabb projekteket is segíthet azoknál, mint amelyeket most támogat. 50%-os arányról beszéltünk a garancia tekintetében. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió 8 milliárdot biztosít a 16 milliárdból ha minden jól megy, az első pár évben nem lesz szükség a garancia alap forrásaira, tehát 2015-ben sem, és aztán 2016-tól lesz ez elérhető, hogy 2020-ra elérjük a 8 milliárdos cél értéket. Úgy gondoljuk, a, a több éves pénzügyi kereten az Európai Unió ezt a 8 milliárdos összeget biztosítani tudja majd, és a már rendelkezésre álló Horizont 2020-as és a összekapcsolási eszköz forrásai átcsoportosításával ez részben megvalósítható lesz, illetve egyéb éves tartalék összegeket is bevonhatunk a 8 milliárd mobilizálásába. Az első reakciók a tagállamok részéről rendkívül pozitívak voltak, az ECOFIN-on belül ezt már megtárgyalták, néhány tagállam már is jelezte, hogy hozzájárulnak, részt vesznek ebben az Európai Stratégiai Beruházási Alapba, hiszen ez a fajta struktúra lehetővé teszi azt is, hogy a nemzeti szereplők eh, részt vehessenek, és az Európai Bizottság már januárban jogszabályokatási javaslatot fog az asztalra tenni, egy rendeletet, rendeletet javaslatot, amely az alapot és a garancia alapot hozza majd létre együttdöntési eljárásban kerül majd sor a rendelet elfogadására, azaz a parlament nagyon fontos szerepet fog játszani ebben a jogszabályalkotási folyamatban. Nagyon reméljük, hogy a parlament hozzájárul ahhoz, hogy gyorsított eljárásban uh, kerüljön erre sor, azaz akár már júniusban felálljon ez az Európai Stratégiai Beruházási Alap. És a kocsigatos módosítási tervezet pedig már lehetővé tenni a megfelelő költségvetési eh, sorok Eh, elkülönítését, de amint mondtam, 2015-ben még nem lesz szükség további források bevonására az Európai Unió részéről. Így tehát januárig várnunk kell a következő javaslatokra, de összességében nagy vonalakban ez lenne az, ahogyan a bizottság el kíván járni. Köszönöm. ja, danke, Frau. Köszönjük szépen a főigazgató asszonynak. Tulajdonképpen abban reménykedtem, hogy kicsivel több részlettel érkezik hozzánk, ami a költségvetési rendeletbe való beágyazódását jelenti ennek a tervezetnek. Érdekelne, hogy a költségvetési rendeletnek mely paragrafosára bekezdésére hivatkozik itt. A legutóbbi tárgyalások alkalmával, illetve a költségvetési rendelet legutóbbi módosítása alkalmával megalapoztuk ennek a lehetőségét. A hetes és 49-esre hivatkozik el, vagy a 140-esre. Egyelőre továbbra is az együttdöntés keretén belül mozgunk, hogyha a 140-esre hivatkozik, akkor újításokra lenne szükség, miközben ön azt mondja, hogy a költségvetésen nem kell módosítani. Számomra ez ellentmondás, és ahogy a kollégákat ismerem, nem leszünk mi ennyire könnyelműek. Európai pénzeket nem használhatunk fel garancia nyújtásra, hogyha nincsen legalább némi elképzelésünk arról, hogy mekkora a kockázat, amelyért az EU-nak végül is kezeskednie kell. Ha jól értem, akkor nem minden hitelt kell biztosítanunk, hanem csak azokat, amelyek esetében nagy a kockázat, de hogy a 8 milliós garanciáról hogyan jutott 18 milliárdra, ezt azért tudni szeretném. Ez nem világos, hiszen ez egy megkétszereződés. És adott esetben szükség lehet erre a 16 milliárdra. Több kolléga is jelentkezett, egyenként szólítom őket, Lewandowski kolléga az első, parancsoljon. Köszönöm szépen. Senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy Európában nagy a beruházási űr vagy szakadék, mégis meg kell néznünk, hogy 2007-hez viszonyítva mekkora a különbség, illetőleg ezt nem vehetjük alapul, hiszen akkor 2007-ben nagyon felpörögtek a beruházások, és erre ugye a válság következett. Először is a pénzügyi tervezés, mint olyasmi, aminek a költségvetés a katalizátora. Kérdés, hogyan tudunk áttétele hatást elérni, és másodszorban a projektek kiválasztása során nyereséget generáló projekteket kellene kiválasztani, ezért nem tudtunk elsősorban például az iskoláknak és az oktatásnak segítséget ígérni, hiszen itt nehéz az áttételi hatást elérni, ma a magántőkét bevonzani. Nem újdonság egyébként az, hogy az európai költségvetést arra használjuk, hogy a magántőkét is bevonzuk a beruházásokba, Az Egyesült Államokban, illetőleg két ízben is az Európai Unióban kihasználtuk azt a marzsot, ami ugyan meghaladja a plafont, de a saját források szintje alatt marad, ami 23 százalék. Juncker és Katainen azonban nem így képzelték el a beruházási csomagot, hiszen ők friss pénzről beszélnek. És a költségvetés, mint katalizátor egy másik módon is érvényesül 2007 óta, ez az úgynevezett pénzügyi eszközök allokációja révén történik, a 2015-ös költségvetés tervezetben ez világosan szerepel, ezt a tervezetet a bizottságbeli kollégák nagyon jól ismerik. Itt konkrét allokációk szerepelnek 2015-re vonatkozóan, és ez a baj, itt van a gond, hogyan lehet ezeket az összegeket átnevezni és hirtelen európai beruházási csomagnak nevezni. Három forrásról beszéltünk már, Horizon 2020, 2,7 milliárd euró, de a horizontban csökkenés történt, nehéz lesz újabb forrásokat biztosítani. A Horizont 2020-szal az a gond, hogy hogyan érjük el azt, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Hogyan tudunk pénzt felhasználni úgy, hogy eközben garanciát is vállalunk. Továbbá a bizottság azt is tudja, hogy a Connecting Europe alap esetében a tervezetben szereplő szöveg, illetve szám meghaladja a jogszabály által biztosított keretet. A globális marzsokat a pénzügyi kitekintés második szakaszában kell aktiválni, az ifjúsági foglalkoztatás területén. Kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt érvényesíteni a beruházási csomagban. Kérdés, hogy hogyan tudjuk tehát a szükséges forrásokat biztosítani és allokálni a 2015-16-os és 17-es folyamatban lévő projektekhez. Sok sikert kívánok a bizottságnak, olyan beruházásokra van szükség, illetve olyan forrásokra, amelyekkel biztosítani tudjuk a beruházási csomagot, sajnos egyelőre sokan nyitott kérdés a költségvetéssel kapcsolatosan. Elnök, köszönöm, Rájmár Bőgel következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány rövid megjegyzésem lenne, hiszen ma este a választókörzetemben egy rendezvény lesz, és ott kell lennem, ezért nem sokára el kell indulnom a reptérre. Azzal kezdeném, amit az elnök mondott, én is azt kérdezem, hogy mi a helyzet a költségvetési rendelettel. A főigazgató asszony felhívta a figyelmet arra, hogy bizonyos részek az együttdöntés alá tartoznak. Ez azért fontos, mert nekem az a benyomásom, hogy a bizottságnál nem mindenkihez jutott el ez az üzenet. És egy figyelmeztetést is megfogalmaznék. Az elmúlt évek során, amióta én itt a Költségvetési Szakbizottságban tevékenykedem, láttam, többször is, hogy az ilyen komplex eljárásoknál, mint például az élelmiszer facilitás, vagy a gazdaság fellendítésére irányuló program. És Mendelssohn úr is hasonló történetekben szerepelt, ugye? Ez még régebben volt. A kérdés tehát a bizottság számára az, hogy hogyan tudom a parlament számára is a részvételt biztosítani, és hogyan tudom a magam szája íze szerint alakítani a költségvetési rendelet alkalmazását. Sokszor ebben a bizottság nagyon kreatív. Ezt némileg komolyan mondom, és egy kicsit figyelmeztető jelleggel is. Fontosnak tartom ugyanis, hogy beszéljünk az innovatív finanszírozási eszközökről, megnézzük, hogy ott mi tudunk elérni, mit tudunk megtenni, és határozottan álljunk hozzá ehhez a témához, de realisztikusan és a valóságot szem előtt tartva. A bizottság a közleményében a vége felé azt mondja, körülbelül idézem csak, hogy ez a többéves pénzügyi kitekintés és a megállapodott körülmények vonatkozó megállapodást is érinti, de egy esetleges felülvizsgálat során, 2016 során megtehetnénk ezt az esetleg szükséges kigazítást. Egy kicsit furcsának tartom ezt a megfogalmazást. Hogyha valaki le akar mondani a parlament jogairól, akkor beleegyezhetünk ebbe, persze. Ezért azt kérem világosan, hogy a jogalkotási javaslatok elemzésekor ebbe azért gondoljunk bele, és remélem, hogy nem akar konfliktusba eh, bocsátkozni a parlamenttel a bizottság. Arról most nem akarok beszélni, hogy az esetleges eh, tökéletételi hatások a várható módon meg is valósulnak-e majd. Nagyon komplex ez a kérdés, hiszen az egyik oldalon a közberuházások tekintetében a kamatok teljesen máshogy néznek ki ma, mint korábban. Tudom a saját választókerületemből is, Azonban ott van egy aktuális projekt, amely kapcsolódik a régi PPP alapú megközelítéshez a régebbi többéves pénzügyi keretből. De ha megnézem, hogy például az én választókerületemben milyen észak-európai infrastruktúrális fejlesztési projektek sorakoznak a listán. Kérdés, hogy az elkövetkezendő évek során megvalósulnak-e ezek, és a, az európai nemzeti és regionális szabályoknak való megfelelés körében mennyire tudnak ezek a projektek valóban megvalósulni. Úgyhogy nagyon meg kell néznünk azt, hogy a szabályozási keretben a kihívások hogyan néznek ki, és hogyan tudjuk azokat leküzdeni, hogyha valóban sikerre akarunk vinni egy ilyen ambiciózus befektetési csomagot. E szempontból fontos szerintem, hogy költségvetési szakbizottságként nagyon határozottan, pragmatikusan, gyakorlatilag, de határozottan álljunk hozzá ehhez, megvizsgáljuk, ki vesz részt mindebben, és egy ilyen programot fontos, hogy intenzíven tudjunk véghez vinni, és megfelelő időkeretek között, de azért nem minden áron. Meg kell határoznunk nekünk költségvetési szakbizottságként és parlamentként, hogy milyen körülmények között tudjuk vállalni azt, hogy sikerre vigyük ezt a programot. Gádia Zavál, képviselő, köszönöm szépen. Lépésre, lépés, lépésről lépésre megértjük lassacskán, hogy hogyan is szeretné az Európai Bizottság a Juncker tervet véghez vinni. Nekem is vannak kérdéseim. A felmerült kérdésekre kaptam válaszokat, egyikre, nem másikra, igen, de vannak még mindig olyan dolgok, amelyek nem teljesen világosak a számomra. Nem is akarok most itt eh, becslésekbe bocsátkozni, Inkább megragadom a lehetőséget, és konkrét kérdéseket teszek fel az Európai Bizottságnak. Először is a költségvetésre vonatkozóan 16 milliárd hangzott el, ebből aztán végül azonban csak 8 lesz, vagy végeredményben ez csak 8 milliárd, és elhangzott az is, hogy ennek nincs közvetlen kihatása kifizetésekre, tehát csökkentésekre nem fog kerül, sor kerülni. De hát mi a helyzet a 2015-ös költségvetéssel és az elkövetkezendő évek éves költségvetésével? Hogyan kívánják mobilizálni ezeket a forrásokat? El tudnám képzelni azt, hogy a költségvetés módosítást ez érinteni fogja. Ön hogy vélekedik erről? Aztán jogalap. Az Európai Bizottságnak vannak-e már elképzelései arra vonatkozóan, hogy mely rendelkezésekre hivatkozik. Összefügge ez a tagállamok önkéntes befizetéseivel, Talán tudják már azt, hogy mely tagállamok vállaltak kötelezettséget, illetve milyen mértékben kívánnak hozzájárulni mindehez a médiában ugyanis. Hallani erről egyet mást, de őszintén szólva még nincs elég világos információ erre vonatkozólag. Aztán az alap működése. Elhangzott, hogy az alap úgy fog működni, mint a külső garancia alap, együttműködve az Európai Beruházási Bankkal, de hát ez egy nagyon általános megállapítás, vagy megfogalmazás, hogyha ö, gyorsított eljárásban kívánunk haladni, akkor sokkal többet kellene tudni például arról is, hogy az LBB e, e mire tesz vállalást, és egyéb más információkra is szükség volna. További kérdéseim is vannak. Ön elmondta, hogy e, egy független bizottság fog létrejönni a projektek értékelésére, de hát hogyan történik a projektek kiválasztása? Milyen kritériumok alapján? és ki fog ebben a bizottságban ülni, ki lesz a tagja. Ennyit szeretem volna, elnök. Hát nem csak a kérdések sora lesz egyre hosszabb, hanem a kérdezők sora is. Fernández Manka, Esenike, Ali Arna, Tarand és Döpre kollégák vannak még a felszólalók listáján. Ez egy hosszú-hosszú lista. Egy kolléga már mutatja, hogy mégse kér szót, akkor most lezártnak tekintjük, ha senki nem ellenkezik ezt a listát. Az órára tekintek. Mindenki tartsa szem előtt azt, hogy hány óra van, ezt szeretném csak mondani, Fernández úr. Köszönöm szépen. Elnök úr a szót. És lenne egyből egy kérdésem. Az ugyanis, hogy az Európai Parlamentet hogyan lehetne bevonni ezen beruházási tervek legitimitásának garantálásába. Engem nagyon foglalkoztat ez a kérdés. És ennek egyébként következménye van a több éves pénzügyi keretre is, ugyanis a 60 milliárd 50 százalékát kellene, lehetne állítólag a garancia alap alapból fizetni, de mi lesz ezek a nem garantált összegen felüli összeggel, és a beruházási tervek ugye sok évre szólnak általában. És ezek a garanciák azonban nem érvényesek három évre, sőt még a három év is kevés, akár hosszabb időre is érdemes lenne ezt kiterjeszteni. Ezek még nagyon nyitott kérdések. ...2015-ben most nem lesznek még ugye szabad pénzek, ez leghamarabb 2016-ban történhet meg, de következménye már most is lesz ennek a beruházási tervre vonatkozóan. És mi lesz, azokkal a, mi lesz a strukturális alapok pénzével? Már a kolléga. Köszönöm szépen. Jens, ennek a beruházási tervnek az a célja, hogy a kockázatos beruházásokat, amelyeknek egyébként na- ma- nagy a megtérülése, megfinanszírozzon, és egyetértek a céljával, mert nagyon szükségünk lenne a kockázatos nagy beruházásokhoz magántőkére. És ennek nyilván lenne egy emelő hatása is, Európának most maximális beruházási volumenre van szüksége olyan ágazatokban, ahol van megtérülés, de máshol is nyilván szükséges a beruházás, a kevéssé kockázatos területeken is. Mire gondolok a nem kockázatos, de szükséges beruházások alatt? 40%-a az energia termelésnek épületfűtésre megy jelenleg. Állítólag ennek a három negyedét meg lehetne takarítani ennek az energiamennyiségnek, hogyha nagyon radikális lépéseket hoznánk. Tehát jó lenne, hogy az energia ágazatban ö, beruházások történnének ennek az értelmében, ennek semmilyen kockázata nincs ugyanis, ezt kereskedelmi bankok is vállalhatnák. És még mindig vannak beruházási korlátozások. Kéne egy olyan elemzés, amely megmutatja, hogy miért csökkent 15%-kal az EU-ban a beruházás, és egyáltalán nem csökkent az USA-ban a beruházások aránya. Egy további kérdés lenne az, hogy a beruházók számára hogyan mutatjuk meg, hogy mi megbízható partnerek vagyunk. A kifizetetlen számlák ennek az ellenkezőjét mutatják. Sok polgármester hazámban elhalasztja a tervezett beruházásokat, mert nem akarják annak a kockázatát, hogy a bizottság nem fizeti ki nekik az egyébként odaígért pénzt. Tehát ha valakinek, akkor a bizottságnak, az EU-nak kéne élen állnia azzal, hogy, hogy a számláit kifizeti. 12 évvel ezelőtt magam is polgármester voltam Szlovákiában. 12 évvel ezelőtt nálunk volt a leggyorsabb internet a világon. A tanárok az interneten keresztül kommunikáltak és hétszer gyorsabb volt az internet videó kapcsolat, mint az akkori világ átlag. Tehát még Szlovákiában is meg tudtuk azt mutatni, hogy ahol beruházások történnek, ott megfogható eredmények is történnek, akár gáz, akár víz, akár az elektronosság, vagy akár az internet itt a téma. Tehát beruházásokkal magunk mögé lehet utasítani a világ sok országát számos ágazatban. Ehhez lenne szükség európai pénzekre, de ehhez megfelelő döntésekre kell elősz először. Magától a beruházási tervtől még nem változik meg sem. Köszönöm szépen, mivel még szavaznak, és kell kérnem, hogy mindenki rövidebbre fogja a mondandóját, most pedig akkor kell kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én rövid leszek, elnök úr. Én azt gondoltam, hogy a, a magánkezdeményezések, a, a magánhozzájárulások e, fognak garanciaként szolgálni, hogyha szinte kockázatmentes üzletbe kezdek azáltal, hogy ugye tudom, a közpénzekkel ki fognak segíteni, akkor ez mégiscsak agasztó lehet a polgár számára. A vállalkozók számára ez nagyon kedvező, hogyha úgy érzik áll mögöttük garancia alap, de például a mi országunkban, az Euró- hazámban az Európa Beruházási Bank egy kasztora projekt, nevű projektet támogatott, és az, ez a projekt katasztrófá, katasztrófába fulladt, mivel a vállalkozó nagyon felelőtlenül járt el, úgy gondolt, hogy a spanyol állam és az Európai Beruházási Bank majd őt kihúzza a csávából, és ez az államnak, az adófizető polgároknak nagyon sok pénzebe fog kerülni a jövőben. Én támogatom a Juncker-tervet, de azért megkérdezném a főigazgató asszonytól, hogy biztosak lehetünk-e abban, hogy az ilyen katasztrofális esetek, mint amelyet említettem, kizárhatóak lesznek. E, azaz, hogy az európai polgárokra nem hárítunk-e túl nagy kockázatot. Azaz nem lenne jobb, hogyha a kockázatot nem a költségvetés, vagy az Európai Unió viselni, hanem a magánvállalkozások. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Kedves elnököt, tisztelt képviselő kollégák, az Európai Bizottság bejelentette, hogy a 2015-ös költségvetés nagy részt az Európai Beruházási Terven is alapul. Éppen ezért nagyon érdekes megnézni azt, hogy a különböző projekteket hogyan kívánják majd finanszírozni a jövőben a reálgazdaság bevonásával. A támogatás valódi hozzáadott értékkel bíró projekteket kell, hogy segítsen. Amennyire én értem, az Európai Bizottság az Európai Bizottság azt várja a tagállamoktól, hogy állítsanak össze listákat a lehetséges projektekről, és aztán egy független bizottság át fogja vizsgálni, ellenőrzni fogja ezeket a listákat. Ezzel kapcsolatban azonban felmerül a kérdés, hogy, hogy a tagállami kívánság listára lehet-e alapozni egy ilyen beruházási tervet különböző ö, ágazatok itt bajba juthatnak, vagy olyan problémák jelenhetnek meg, mint például a párhuzamosságok megjelenése, vagy a küszöbértékek átlépése. Ez pedig azt jelenteni, hogy az európai beruházási terv nem érni el a kitűzött célját. Természetesen nem ellenezzük ezt a javaslatot, de vannak aggályunk, fenntartásaink, Én úgy vélem, hogy a befektetések esetében egy nagyobb európai stratégiát kell szem előtt tartani, nem pedig a nemzeti kívánságokat. Egy olyan stratégia kell, amely világszinten számos ágazatban vezetővé teheti az Európai Uniót. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság megvitatta-e azt a kérdést, hogy, hogy néhány jól struktált európai projektet amelyek maximális hozzáadott értékkel bírnának, kellene, hogy a középpontba kerüljenek, és a tagállamok ilyen projektekre kellene, hogy koncentrálják a figyelmüket, és ezen kívül még hozzájárulhatnak olyan pontok, amelyek kölcsönösen hasznosak lehetnek a tagállamok számára. Köszönjük, elnök, következő hozzászóló. Igen. Ez a fajta tőke mobilizálási elv biztosan nem új, de a mértéke mégiscsak újszerű, hiszen itt 21 milliárdról jutunk el 315 milliárd euróra, ez egy óriási multiplikátor hatást feltételez. A bizottság egy a magas kockázatú projekteket fedező garancia alapról beszél, ez azt jelenti, hogy prioritást kapnak a magas kockázatot bíró projektek. És ez akkor e, ez milyen ösztönző erőt jelentene az egyéb projektekre nézve. Az én aggályom a következő. A reálgazdaság, a vállalati szféra fog erre reagálni? Valóban részt kívánnak ebben venni, ebben a beruházási tervben, vagy pedig az lesz a vége, hogy, hogy egy, egy nagyon jó kigondolt és jó szendékú elgondolásba egyszerűen az érintett üzleti partnereknél fognak beszállni, és innentől kezdve semmi eredménye nem lesz ennek a projektnek. Ami az Egyesült Királyságot illeti, a PPB partnerségek itt nem túl nem túl nem újak, de nem túl népszerűek, hiszen a tapasztalataink nem voltak igazán pozitívak. Nyilván ez egészen más, mint amit most a bizottság javaslatban látunk, de az Egyesült Királyságban mégis ez a megközelítés az uralkodó az ilyen beruházási konstrukciókkal kapcsolatban. És Kétlem azt is, hogy ez a terv valóban képes lesz majd 315 milliárd eurót mobilizálni, azáltal, hogy bevonja a magánszférát. Köszönöm szépen, és az utolsó hozzászóló Tarant kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, két észrevételem van. Először is szeretném a Lewandowski úr által elmondatokat e, még egyszer hangsúlyozni azaz a garanciákat a többéves pénzügyi kereten felül, azon kívül, annak a küszöbértékein kívül kellene biztosítani. Aztán szó esett arról, hogy a magas szintű szakértői csoportokra is kellene pénzt fordítani az Európai Bizottság részéről nagyon okos lépés volt, hogy ez ezzel kapcsolatos források esetében kiátrált a megoldapodásba. Ami pedig azt jelenti, hogy infrastruktúrális projektekre költsék a beruházási terv forrásának nagy részét. Hát kérdés, hogy itt kit fognak kijelölni végrehajtás. Úgy gondolom, hogy itt együtt kellene működnünk, mert esetleg az a helyzet állhat újra elő, amely eh, már egy másik szakértői csoport esetében előállt az, az Európai Unió adózásával, az rendszerrel foglalkozó magaszintű szakértői csoport, esetében például a Pricewaterhouse és a különböző audit cégek képviseltetik magukat. Én itt most szigorú lennék, és arra hívnám fel a bizottságot, hogy a mi hozzájárásunk nélkül ne állítson össze, vagy ne nevezzen ki senkit egy ilyen magas szintű szakértői közvetetes csoport élére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, úgy láttam, hogy van még, aki felszólalna, de már lezártuk a felszólalók vitáját, és mivel már Későre jár az idő, ezért nem nyitjuk meg újra ezt a listát. Most a fő igazgató asszonyé a szó. Lehető legrövidebb idő alatt kellene megválaszolni a felvetett kérdéseket és aggályokat. Biztos vagyok benne, hogy ennyi idő alatt nem sikerül megválaszolni minden kérdést, és hát gondolom az Európai Bizottságnak is még ki kell dolgoznia bizonyos témaköröket, ezért lehet nem tud minden kérdésre válaszolni, de szívesen eljutatjuk önnek írásban a kérdéseket, és hogyha vállalná, hogy ezekre írásban válaszol a következő ülésünkig, akkor már egy megfelelőbb alapon tudnánk a további eszmecserét folytatni. Feltételezem az elkövetkezendő üléseken még azért fogunk időt szánni erre a kérdésre, de szeretném megkérni, hogy amire tud, arra már most válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A kérdések egy részére fogok válaszolni, és természetesen nagyon szívesen válaszolunk írásban is, amennyire az lehetséges. Még zajlik a munka, még nincs kidolgozva minden részlet, ezért nagyon nehéz világos választ adni mindenre januárig, de hát addig már csak néhány hetet kell várni. A tisztelt képviselők által többször is elismételt kérdésekre válaszolnak. Először is, ami az átételi hatást illet, és hogy hogyan működik az. Mi úgy gondoljuk, hogy Európában nincs pénzhiány, illetve nincs hiány a megtakarításokban sem, gyakorlatilag a megtakarítások történelmi csúcsot értek el. Ugyanakkor azonban a reálgazdaság számára és a termelékenység számára nem sikerül mobilizálni ezt a tőkét, mert nagy a kockázatkerülés. Így néz ki ez a helyzet, ez tény. Ezért úgy gondoljuk, hogy az európai költségvetés forrásait jobban lehet felhasználni, hogyha nem csak a támogatásokra összpontosítunk, hanem megpróbáljuk a jelenlegi pénzpiacokon uralkodó helyzetből kihozni a legjobbat, és ezáltal elérni ezt a tőkeltételi hatást. Először is az EBB a piacon vesz fel hitelt, és aztán ezt a pénzt folyik be a résztvevő projektekbe. Ebből számítottuk ki az áttételi hatást, és a jelenlegi becslés egyébként egy igen konzervatív becslés. Van, aki pénzügyi tervezésről beszél. Mi úgy gondoljuk, hogy ilyen módon lehet a leginkább felhasználni a korlátozott mértékben rendelkezésre álló forrásokat. A kockázatokra is többen rákérdeztek, hogyan kezeljük a kockázatokat. Az elgondolás az, hogy a meglévő projekteket és programokat, amelyek már benne vannak az európai költségvetésben, és az EBB tevékenységét és így próbáljuk a kockázatosabb tevékenységeket is finanszírozni. Ez természetesen kapcsolódik a hosszú távú infrastruktúrális projektekhez is. Ami a KKV-kat illeti, ez nehezebb kérdés, itt meg kell néznünk, hogy milyen eszközöket használhatunk fel, és ez milyen kockázatok kapcsolódnak, de hát az alap elgondolása része pontosan az, hogy kockázatot vállaljunk bizonyos mértékig, és ezért van szükség az 50%-os garanciára is. A harmadik kérdés, amely újra és újra felmerült, a 2015-ös költségvetésre gyakorolt hatás. A kifizetések részletes ütemtervét el fogjuk juttatni önöknek. Azt már el tudom mondani, hogy a garanciák meg fogják haladni a 2020-as időpontot, hiszen hosszú távú beruházásokról van szó. Ez nem egy olyan program tehát, amely a jelenlegi MFF keretén belül le fog zárulni. 2015-ben azonban nem lesz eh, szüksége további kifizetésekre, azonban a Connecting Europe Facility és a Horizon 2020-hoz kapcsolódó pénzeket át kell csoportosítani ebbe az új költségvetési sorba, hogyan arról már beszéltem. Ami a többéves pénzügyi keretet illeti, nem gondolom, hogy meg kell haladni annak a keretét, az MFF keretein belül maradva is meg lehet valósítani az eltervezetteket, mint az, ami az éves marzsot illeti, mint ami a globális marzsot illeti kötelezettségvállalások keretein belül, amelynek a célja, mint ahogyan tudjuk, főként a növekedés és a munkahelyteremtés a fiatalok számára, Ezeket is mind magában foglalja az a kezdeményezés, amelyet, amelyen most dolgozunk. Ami a tagállami hozzájárulásokat illeti, biztosan látták, hogy a bizottság közleményében már történt utalás arra, hogy a stabilitás és növekedési paktumon belül bizonyos nemzeti költségvetési hozzájárulások az alaphoz külön elbánásban részesülnek. Ennek egy részét európai szinten meg lehet valósítani, de a tagállamok és a nemzeti cselekvés legalább ilyen fontos lehet, ezért Szeretnénk azt, hogy a jövő heti európai csúcson történjen kötelezettségvállalás a tagállamok részéről, hogy megduplázzák a pénzügyi eszközök felhasználását a strukturális alapok allokációjában. Válaszolva az egyik kérdésre tehát, a strukturális alapok esetében nem lesz aktiválás vagy változás, de lesz egy felszólítás a pénzügyi eszközök hatékonyabb felhasználására, mi ugyanis úgy látjuk, hogy itt még lehet javítani az eddigieken. És végezetül csak egyetérteni tudok azzal a tisztelt képviselővel, aki azt kérte, hogy legyen mindez a lehető legegyszerűbb, hiszen amikor tárgyalásokba kezdünk, akkor sokszor borzasztóan bon, bonyolult forgatókönyveket dolgozunk ki, amelyeket a gyakorlatban végre sem lehet hajtani. A mi megközelítésünk tehát az, nagyon fontos a pénz és a garancia, amely által mobilizálni lehet a magántőkét is, Ugyanilyen fontos, hogy legyen egy megfelelő beruházási keret, tehát jobb szabályozásra van szükség, és el kell gondolkodni azon, hogy milyen akadályok álltak eddig a beruházások útjában. Erre sok energiát kell fordítanunk, annak érdekében, hogy a leghatékonyabban lehessen felhasználni a költségvetést. Köszönöm a kérdéseket, és természetesen írásban tovább fogunk konzultálni, és aztán januárban folytathatjuk a személyesen is az eszmecserét. Elnök. Igen, ebben biztos vagyok, hogy erre sor fog kerülni. Minden kommentárt megspórolok most magamnak, de az a benyomásom, hogy itt azért még sok a nyitott kérdés, még beszélni kell erről, de hát ezért vagyunk itt, hogy ezekről beszéljünk. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a válaszokat. A következő napi rendi pontunk következik. Tarant kolléga jelentése ez, illetve véleménye az Európai Unió külügy és biztonságpolitikai főképviselőjének jelentéséről. Taránd úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Akkor 30 másodpercig szólok. Ez egy tipikus esete annak, amikor a Költségvetési Bizottság bele akar jutni a dolgát, az orrát más bizottságok ügyébe, mint itt most az afet kapcsolatban történt. De itt is a kifizetési probléma merül föl, amit az intézményeknek meg kellene oldaniuk. Januárban erről azonban újra fogunk beszélni, és ezért mindenki inkább, mivel most szavazni szeretne, én is abban vagyok érdekelt, hogy szavazzunk inkább. Majdnem beindítottam a stoppert, de ez tényleg 30 másodperc volt, 29, úgyhogy gratulálok, köszönöm. Akkor rátérünk a szavazásra.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 megbeszélt Depré és Lewandowski urak által előterjesztett jelentésről szavazunk. Az egyes módosítót az előadó nyújtotta be. Ki támogatja még rajta kívül? Majdnem mindenki ellene. Senki. Akkor ezt eldöntöttük. Gondolom ugyanez a kettesnél a helyzet. Előadó terjesztette be, te nyilván támogatja ki még. Mindenki, ellene senki. Akkor ezt is elfogadtuk. Négyes bekezdés, 14-es, ugyancsak az előadói. Ki támogatja még rajta kívül? Ellene. Tartózkodás. Egy van ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, az LCR e frakciói, az előadó nem támogatja. Ja, erről nem kell szavazni elnézést, mondja az elnök, akkor ezt letudtuk. 16-os, előadó nem támogatja, ki támogatja mégis. Három, ellene majdnem mindenki, tartózkodás, elutasítottuk. A 17-est visszavonták, a 4-esről szavazunk, az előadó támogatja, ki még, sokan, ellene, négyen, tartózkodás, senki, elfogadtuk. Ötösnek a B pontja, ezt visszavonták, a hármas még benne van a játékban? Elnézést, mondja az elnök. A hatosról kell még úgy látom szavazni. Az előadó nem támogatja. Ki támogatja Mudi urat? Senki. Ki van ellene? Mindenki akkor ezt elutasítottuk. Hetes kitámogatja az előadó mellett. Ellene. Egy szavazat, kettő. Ez igen, vagy nem szavazat volt önnél? Nem. Nem láttam, hogy ön hogy szavazott. Jó, akkor egy ellenszavazatunk van, tartózkodás. Nincs, akkor elfogadtuk. A 8-as lefedi a 7-es, úgyhogy akkor a szóbeli módosítóról szavazunk, az előadóiról, a D-vel kapcsolatban. Előadó mellett kitámogatja még. Sokan ellene, senki, tartózkodás, de volt egy ellenszavazat, jól láttam, igen tartózkodás, akkor egy jelen szavazatot elfogadtuk, 9-es, ugyanehez a preambulum bekezdéshez, az előadó ellene van, aki támogatja, hárman ellene, sokan, tartózkodás, elutasítottuk. A tízest visszavonta Mudi úr, tizenegyes, kitámogatja az előadóhoz hasonlóan. Ellene. Ketten. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es. Kitámogatja. Köszönöm. Ellene. Egy fő. Tartózkodás. Senki. Akkor ezt elfogadtuk és Moody asszony 13-as módosítója, amelyről vitáztunk, az előadó nem támogatja. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Na, akkor ezt tényleg ellenőrizni kell, itt megosztottabbak vagyunk. Újra szavazunk a 13-asról szavazógéppel. Vier möchten, Zwei haben noch nicht abgestimmt. Ketten nem szavaztak még. Most már hárman nem szavaztak még. Harmincegyen kéne, hogy szavazzanak, 29-en szavaztak, lezárom a szavazást. 14-13 arányban nagyon szűken, de elfogadtuk. Zárószavazás, kita elektronikusan szavazunk az egész szövegről. Tehát a módosított szöveg egészéről géppel kérem, hogy szavazzanak. Most már mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 30 az egy ellenében elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Most rátérünk Warner asszony jelentésére, amelynek én vagyok az árnyék előadója. Ez egy görögországi globalizációs alapból támogatandó projektről szól. Az egyes módosító, az előadó támogatja ki még. Ellene. Hárman. Tartózkodás. Senki. Elfogadtuk. Második módosító indítvány tőlem származik, az előadás vagy mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hármas módosító Ulfszkov asszony és további kollégák az Ample szakbizottságban előadó támogatja. Ki van még mellette? Ellene. Senki sem? Tartózkodás? Nem? akkor elfogadva. Következő módosítót is támogatja az előadó, ki szavaz még mellette, ellene. Senki sem tartózkodás, elfogadva. Ötös módosító Kürtoszúrtól előadó igen, szavaz, ki még, ki szavaz mellette, ellene. Egy valaki, tartózkodás, tehát akkor elfogadva a hatos módosító, a foglalkoztatás szakbizottságban igent javasol az előadó, kiszavaz mellette ellene. Tartózkodás. Egyhangulag elfogadva hetes módosító. Előadó szintén javasolja, kiszavaz mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító, ugyanaz az eljárás, mellette ellene senki sem tartózkodás, elfogadás. 9-es módosító szintén a foglalkoztatási bizottságban mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. De a keresztény demokraták itt vereséget szenvedtek. Elektronikusan szavazunk a szöveg egészéről záró szavazást. Tehát. Valaki még nem szavazott, de most már mindenki szavazott, lezárom a szavazás. 28 igen szavazat, két nem szavazat elfogadva. Akkor következik szintén az Európai Globalizás Alkalmazkodási Alap igénybevételéről Zani úr jelentése. Kettes módosító mellett kiszavaz, az előadó nemet javasol, de ki akar a foglalkoztatási szakbizottság mellett szavazni és a módosítót elfogadni. Nincs sok barátjának, a szakbizottságnak ellene szavaz, egyértelműen többen ellenzik, ki tartózkodik, akkor elutasítva. Hármas módosító, ugyanaz az eljárás, szintén nemet javasol az eladó, de ki támogatja ezt a módosítót? A zöldek és a liberálisok egy része az egyszerűs ellene kiszavaz. Kereszténydemokraták és a szocialisták, szociáldemokraták, a többség le. Tartózkodás nincs, akkor elutasítva. Négyes módosító szintén foglalkoztatási csak ugyanez az eljárás mellette kiszavaz. sok zöldek, ECR, ellene. Holmeyer, azt nem. Mindenki más azonban ellenzi. Tartózkodás akkor elutasítva. Aztán A kompromisszumról szavazunk, az előadó részéről, kiegészíti ez az 5-ös, 6-os módosított, természetesen az előadó támogatja, mellette ki szavaz mindenki, ki ellenzi, senki sem, akkor ezzel ellenőrizzük az 5-ös, 6-ost, 7-es módosítóról szavazzunk, mellette ki szavaz, ezt javasolja az előadós. ellene keresztény demokraták, hát ez kevés lesz tartózkodás. Akkor elfogadva. Nyolcas módosító, nem mell szavaz az előadó, de ki az, aki mellette szavaz? Zöldek ribások egyszer, ellene ki szavaz? Mindenki más. Akkor elutasítva. Kilences módosító, szintén Ample szakbizottságból ugyanez az eljárás, nem elszavaz az előadó, de kiszavaz mellette. Nem, elége, nem elegen, ellene kiszavaz. sokan, tartózkodás elutasítva. Tízes módosító ugyanonnan. Kiszavaz mellette, az előadó ugyan ellenzi, szociáldemokraták, liberálisok és a zöldek, és a baloldal is ellene kiszavaz, kevesen, akik még megmaradtak, kitartózkodik. Azt gondolom, hogy a nem szavazatok többségben voltak elutasítva. Akkor még egyszer mellette kiszavaz. De elektronikusan ellenőrizzük a tízes módosított, mert nem világos a helyzet. Tehát tízes módosítóról szavazunk. Ez kicsit átláthatatlan vált ez a helyzet. Jó, Depré úr, még egyszer megnézzük, hogy a keresztény demokraták többségben vannak-e. Valaki még nem szavazott. De most már mindenki szavazott? Nem? Valaki nem szeretne? Akkor lezárom a szavazást. 19 igen szavazat, 8 nem szavazat, Egy tartózkodás, elfogadva a 10-es módosító. 11-es módosító Denano úrtól Zani úr igen javasol, kiszavaz mellette mindenki, ellene kiszavaz az ECR. Tartózkodás, zöldek. Akkor elfogadottuk. 12-es módosító ugyanonnan igent javasol az előadó mellette, tehát akkor kiszavaz, ki ellenzi, senki sem, tartózkodás elfogadva. 13-as módosító ugyanonnan, Zani úr ellenzi, mégis kiszavaz mellette. A baloldal ellene kiszavaz. Sokan tartózkodás elutasítva. Egyes módosító. Ez Zani úr nem javasolja, de ki szavaz mellette. Liberálisak, és hát meglepő módon a módosító benyújtója is. Ellene szavaz. Mindenki más. Elutasítva, és sokkal záró szavazás elektronikusan. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadva egy ellenszavazattal. Gratulálunk Zani úrnak. Aztán egy további jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről, Olbricht úr jelentése, fiatot érinti. Egyes módosító Olbricht úr támogatja, ki támogatja még ezt a módosítót, nagyon sokan ellene kiszavaz, senki sem, tartózkodás, egyhangulag elfogadva. Kettes módosító az előadótól, mellette kiszavaz, még rajta kívül, ellene kiszavaz, senki sem, tartózkodás, egyhangulag elfogadva. Hármas módosító Albrecht úrtól, mellette kiszavaz, ellenek senki sem, tartózkodás, senki sem, egyhangulag elfogadva. Egyes módosító az előadótól, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz. Tartózkodás, egyhangulag elfogadva. Ötös módosító előadó támogatja, mellette kiszavaz még, ellene. Senki sem, tartózkodás, egy képviselő, akkor elfogadva. Hatos módosító szintén a foglalkoztatási szakbizottságtól Obrichtól támogatja, ki szavaz még emellett ellene. Senki sem tartózkodás. Senki sem. Akkor egyhangulag elfogadva, és a hetes módosít az utolsó, szintén foglalkoztatás szakbizottság Albrecht úr javasolja, mellette kiszavaz még rajta kívül. Ellene. Tartózkodás. Senki sem. Elfogadva a zárószavazás elektronikusan. Einer fehlt noch. Még valaki nem szavazott. Talán nem is szeretne, akkor lezárom a szavazást. Egy ellenszavazattal elfogadva gratulálunk Albrecht úrnak. Aztán további európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevétel, Viatti úr jelentése, a Whirlpool cégkére, amiről van itt szó, Bloxman történő szavazást javasolnék, hiszen az előadó valamennyi módosított elfogadna, a kereszténydemokratáknak pedig csak az utolsóval van gondjuk, tehát akkor 1-től 9-ig blokkban tudunk-e szavazni, úgy tűnik igen, Vioti úr igen javasol, mellette kiszavaz, tehát 1-től 9-es módusúig sokan szavaznak igennel ellene, senki sem, tartózkodás, senki sem, akkor 1-től 9-ig a módosítókat elfogadtuk, majd a 10-esről Vioti úr támogatja, mellette kiszavaz még rajta kívül. Ellenem akkor erről még elektronikusan is szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Nagyon szoros volt, 13 igen, 14 nem, két tartózkodás elutasítva. Záró szavazás elektronikusan. Alarm abgestimmt, die Abstimmung. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk egy ellenszavazattal. Viotti úrnak gratulálunk. És akkor ezzel végre értünk, nem még jönnek az átcsoportosítási kérelmek. Ah, okay. Gut. Danke. Oké, okay, come... Rendben, akkor az átcsoportosítások következnek. A titkárság azt súgja nekem, hogy a 40-46-49-50-es átcsoportosítások azok, amelyekről politikai döntés született az imént, tehát ezek azok az átcsoportosítások, amelyek költségvetési vonzatát jelentik a politikai döntésünk, döntéseinknek. Mivel ezeket elfogadtuk, ezért feltételezem, hogy ezeket mindenki támogatja, ezért azt javasolnám, hogy blogban szavazzunk ezekről, úgy látom. Senki nem ellenze, akkor blogban szavazunk. Ki támogatja ezt a négy átcsoportosítást? Ki ellenzi őket? Egyetlen egy személy. Ki tartózkodik? Senki. Ketten. Egy tartózkodás, egy elutasító szavazat, akkor ezekről így döntöttünk, elfogadtuk, 55-ös átcsoportosítás következik. A Jean Monnet épületről van itt szó. Erről kell további információ, tájékoztatás. Monika, a legutóbb elmondtam, hogy ez azért szükséges, mert a munkatársak olyan épületben ülnek, amely azbesztel terhelt. 200 milliót kell néhány évre vonatkozóan elkölteni. Márciusig kell elkölteni a pénzt, átcsoportosításra van itt szükség, jó, rendben, ki támogatja az 55-öst? Mindenki. Ki utasítja el? Senki. Valaki tartózkodik esetleg? Egy tartózkodás? Akkor egy tartózkodás mellett elfogadtuk ezt, egy hangulag, leszámítva az egy tartózkodást, ezek voltak az átcsoportosítások, a 2014-es költségvetés egy- egyéb szagaz, szakaszok következik. Itt is gyakorlatilag átcsoportosításokról van szó, itt egyenként kell sorban haladnunk, ugye? Vagy Monika, blogban szavazhatunk ezekről? Hiszen beszélni már beszéltünk róluk. Van-e valakinek gondja azzal, hogy blogban szavazunk? Töpré úr? C'est proprement une objection, monsieur le président, mais... Szerettem volna erről a témáról beszélni az Európai Unió delegációnak, albániai képviseletének, épületének megvásárlásáról van szó. Nem vagyok a témának a specialistája, pláne nem az albán ügyeknek, és nem tudom megítélni, hogy mennyit ér egy e, épület, de azt szeretném tudni, hogy kastélyt vásároltunk-e, vagy három kastélyt. És erre a bizottságtól várok választ, szakmai választ. Köszönjük szépen, tartalmilag azt hiszem ez világos, de nekem is olyan kérdésem van, mint önnek Döpré úr, bennem is ugyanez merült fel. Tudom a nagykövetségekből adódóan, hogy ott általában a rezidenciája a nagykövetnek nem csak magán lakás, úgymond, hanem hivatali székhely is, de hát, hogyha ekkora beruházásról van szó, felmerül a kérdés, hogy mégis mi történik ezzel a pénzzel. A külügyi szolgálatban normális gyakorlat, hogy a rezidencián talál, informális találkozókat tartanak. Kérdés, hogy ez gyakorlat-e, avagy sem. Monika, igen, én is viszonylag későn kaptam meg ezt az anyagot, Szerintem erről még kellene kapnunk valami tájékoztatást, hogy ez csak egy átmeneti átcsoportosítás. Márciusig meg kellene ezt kapnunk, ugyanis a delegációs, az albániai delegációs épülettel kapcsolatosan eddig még nem kaptunk tájékoztatást. Szerintem szavazzuk meg az átcsoportosítást, de azzal a feltétellel, hogy még pontos információkat kapunk arról, hogy miről is, mire is fordítják konkrétan ezt a pénzt mindig ez az ütemterv, hogy márciusig kapjuk meg a tájékoztatást, átmeneti átcsoportosítást szavazunk meg, nem véglegeset, és bekérjük az információkat a tiranai épületről, és utána majd eldöntjük, hogy végérvényesen ellene vagyunk-e vagy mellette. Elnök, igen, tehát csak a következő költségvetési évre vonatkozóan történne átcsoportosítás, átmeneti lenne, tehát Döpré úr. Egyetértek. Akkor még egy lépést teszünk visszafelé, tehát négy átcsoportisítás van itt. Kérdeztem, hogy blogban szavazhatunk-e mind a négyről, négyről, azzal, hogy Holmeier asszony elmondta, hogy nem megvásárlásról van szó, hanem csak átcsoportosításról egyelőre. Blogban szavazhatunk ezzel? Úgy látom, nem ellenzi senki, akkor az átcsoportosításokat ki támogatja? Ki ellenzi? Négyen, ki tartózkodik? ketten. Akkor az átcsoportosításokat többséggel fogadtuk. Még egy pontunk van, ingatlan politika. Ez egy olyan dolog, amelyről a legutóbb már szívesen döntöttünk volna, de még nem döntöttünk róla. Az Átrium K épület bent található látogatói központról van itt szó. Kell -e erről még szót ejtenünk ma? Nem jelzi az előadó, akkor ma erről dönthetünk. Igen. Ki támogatja? Köszönöm. Ki ellenzi? Úgy látom négyen ellenzik, ki tartózkodik. Egy személy, akkor ezt az átcsoportosítást elfogadtuk. Akkor a szavazások végére értünk, és pontosan végeztünk. Az egyéb kérdések alatt szeretne valaki megjegyzést tenni, nem? Akkor lezárom az ülést, Strasbourgban találkozunk. Ez most